megtalálják ezt a módosítást, és egyébként megjelenik ez majd a későbbiekben írásban is az elfogadott napi rendel együtt. Az rendes jogalkotási eljárás keretében fogadtunk bizonyos jogszabályokat, amelyeket majd Ezzel pedig a napi rendünk érkeztünk.